Dear colleagues, um, I'm going to begin the meeting simply because we have a very long, complex book. Tisztelt kollégák, azt javaslom, hogy kezdjük el az ülést, mert nagyon hosszú a napi rend, hogy mire elérünk Boni úr jelentéséhez és a szavazáshoz, addigra lassan befut mindenki. Úgyhogy kérem engedjék meg, hogy kezdjük el időben, bár ezt is csak 6 perccel később tudjuk megtenni. A napirend elfogadása, ha nincs ellenvetés, elfogadjuk a napirendet. Kettes pont az elnöki közlemények, ami a sajnos a dán, máltai, magyar és gájlik nyelven az elnök szerint ma nincs tolmácsolás, de van magyar tolmácsolás. Másodszorban a 205-ös szabály az elnököt előadónak nevezték ki a koordinátorok, az eh, a Europol tanácsi végrehajtási határozat eh, témájában. Ez Grúzia és a Europol közt együttműködési megállapodást eh, illeti. Boni úr pedig az információ csere, a korai riasztási rendszer, valamint a kockázatértékelési eljárás témájában lett kinevezve előadónak. Makovai asszony az ICR e részéről a Eurodac létrehozatalával kapcsolatos rendelet jelentéstevője lesz. Ez a 604 per 2016-os rendeletre vonatkozik. A korábbi előadó Kirkhope úr, aki már nem EP képviselő, ugyanígy az ICR e veszi át Kirkhope úr jelentését, amelynek tárgya információcsere a harmadik országbeli állampolgárok, valamint az ECRIS rendszer között. További előadók, Verzsia asszony a GUE részéről, ő az előadó azon jelentés témájában, amelynek témája a menekültek és a migránsok mozgása, és ez az EU külső fellépésével, szerepével kapcsolatos, a 205-ös szabály értelmében hozott döntéseket jóvá hagyjuk. Még két gyors bejelentésem volna. Kérném, hogy az elektronikus szavazókártyát is készítsék elő. Feltételezem, hogy egy német tévécsatorna is jelen van, és közvetítik az ülést. A Pro Ziben csatornáról van szó, a Pro 7. Nem tudom, hogy jól ejtem, mondja az elnök, de minden esetre itt vannak, úgyhogy ha látnak, egy, látnak tévé kamerákat, akkor engedelmükkel a próziben kamerái vannak jelen. Most pedig a hármas pontra térnék át, még mielőtt a szavazás elkezdődne. Ez pedig a polgári jogi szabályok a robotika témájában. Mihály Boni az előadó. A LIBE bizottság az 54-es szabály értelmében vesz részt egy saját kezdeményezésű jelentés elkészítése által ezen anyag kidolgozásában. Boni úr ismerteti a jelentés tervezetet. Parancsoljon öni a szó. Thank you very much, Mr. Chairman. Dear colleagues, as the Juri Committee... Köszönöm szépen, elnök úr! Amint az mindenki számára ismert, a Júri Szakbizottság dolgozik a robotikáról vonatkozó polgári jogi szabályokkal kapcsolatban. Az 54-es szabály értelmében tesszük ezt. Ami a robotika és a mesterséges intelligencia fejlesztését illeti, ennek pozitív hatása lesz gazdaságunkra, annak ellenére, hogy úgy érezzük, hogy itt nagyon sok aggály és veszély felmerül. Ami a Libe szakbizottság nézőpontját illeti, én egy olyan véleménytervezetet készítettem, amely az olyan aspektusokra koncentrál, amely a jogokat védi, amellett, hogy ezeket a robotokat és a mesterséges intelligenciát lehessen fejleszteni és működtetni. A vélemény egy részét az etikai kérdéseknek szenteltem, mivel ezeket nagyon fontosnak tartom a robotika és a mesterséges intelligencia szempontjából. Az ilyen elvek, mint például az alapvető jogok tisztelete, már a tervezési folyamat kezdetén a figyelmünk középpontjában kell, hogy álljon. A vélemény egy további részét a személyes adatok és a magánélet védelmének szenteltem, ahol felszólítom a további uniós jogszabályok megalkotóit, hogy az adatvédelmi rendelkezéseket is építsék bele ezekbe, ideértve a magánélet védelmét is a tervezésnél fogva eleve. Ami a kamerák és érzékelők használatát illeti a robotokban és a mesterséges intelligenciákban, ezeket összhangban kell alkalmazni az Unió adatvédelmi jogi kereteivel. A vélemény egy részét pedig annak a kérdésnek szenteltem, hogy a rendszerek biztonsága és az adathibák hogyan alakulhatnak, ugyanis úgy vélem, hogy ezen a területen létfontosságú, hogy figyelembe vegyük, hogy a robotok össze lesznek kapcsolva számos más készülékkel. Végül pedig kiemeltem annak fontosságát, hogy a robotok és a kapcsolódó rendszerek kulcsfontosságúak lesznek az emberek és a robotok közötti kommunikációban. A drónokra is hivatkoztam a szövegben, ugyanis a LIBE ezzel kapcsolatban már elfogadott egy véleményt tavaly. És végül, de nem utolsó sorban, beemeltem a véleménybe azt az előkészítő munkát, amelyet a magánélet védelmének és a biztonságnak a kapcsán alkottunk meg. Ez egy nagyon fontos rész, ez fog kitérni azokra a problémákra, amelyet a robotok tervezői és működtetői minden nap meg kell majd, hogy oldjanak. Az ezzel kapcsolatos viselkedési kódex nagyon fontos a félreértések megelőzése és a zavarok elkerülése szempontjából. És szükség lesz erőteljes jogalkotásra már az igen korai szakaszban. Szükségünk van szabályokra, és természetesen ez is szerepel a véleményben, tehát erős szabályozási keretekre van szükség. Október 11-ig lehet módosítókat benyújtani, a Libes szakbizottságban a szavazás legkésőbb november 17-én várható. Meg fogjuk próbálni, és az elnök urat is arra kérem, hogy ha lehet, akkor hamarabb szavazzunk erről, ugyanis a júri november végén szavaz, és ezért jó lenne, hogyha már lenne nekünk is egy kialakult véleményünk, hogy a folyamatban résztvevő számos szakbizottsággal ezt megosztassuk majd. Köszönöm szépen. Köszönjük, Boni úr említenem kellett volna, hogy a LIBE szakbizottságnak ebben mi a szerepe. A koordinátorok sokszor beszéltek már erről, számos más kérdés is felmerül itt, amelyet ön helyesen felvetett. És feljegyeztük azt is, hogy ön azt szeretné, hogyha ö, október végén sikerül még erről szavazni. Van valakinek hozzáfűzni valója, kedves kollégák, árnyék előadók? Anderson asszony, parancsoljon! Szeretném megragadni az alkalmat, hogy üdvözöljem ezt a véleménytervezetet, és magasztaljam az előadót a kiváló véleménytervezetért. Ez egy nagyon szilárd labakon álló szöveg, és a legtöbb aspektussal egyet is értünk. A robotikában és a dróntechnológiában ugrásszerű fejlődés következett be az utóbbi időben, és nagy részt ezeket a technológiákat pozitívan és konstruktívan használják fel. Az intelligencia rendszerek kutatásában úttörő szerepet tölt be az Európai Unió, én is felkerestem egy ilyen kutatóközpontot, és szeretnék nekik gratulálni az elvégzett munkáért. Gondoskodnunk kell arról, hogy nem csak a legszigorúbb etikai és emberi jogi szempontoknak is megfelelnek, hanem az adatvédelem is megvalósul, illetve ezen kívül ezeket a technológiákat csak konstruktív, progresszív és szociális módon szabad alkalmazni. Figyelemmel hallgattam ezzel kapcsolatban az előadó hozzászólását, és úgy gondolom, hogy ebben egyetértünk. Az orvostudományban és a kutatásban is nagyon fontos szerepet kaphatnak ezek, Fontos, hogy ezeket a lehetőségeket kiaknázzuk, és ezt a felhasználást népszerűsítsük. Az uniós kutatási és innovációs alap nem járulhat hozzá katonai alkalmazások fejlesztéséhez, tehát ezeket az alapokat nem szabad olyan célokra használni, amelyek katonai és civil célra is használhatók. Néhány ezzel kapcsolatos módosítót is be fogok majd vezetni, és várom majd az ezzel kapcsolatos vitát. Gratulálok még egyszer az előadónak. Thank you, Martina. Are there any other... Köszönöm szépen, nem tudom, hogy van-e még árnyékjelentéstevő, illetve képviselő, aki szót kér. Hogyha nem, akkor Boni úrnak, úrnak adom meg a szót. Nos, nagyon röviden, köszönöm szépen, hogy felvetette ezt a kérdést, amely a kutatáshoz kapcsolódik. Természetesen ennek egy ökoszisztémába kellene tartoznia, úgyhogy meg kell nézni, hogy ezt hogyan tudjuk megvalósítani. Van még egy pár nap hátra a módosítók benyújtásának határidejéig, és kapcsolatban állok majd az árnyékjelentéstevőkkel, hiszen azt hiszem, hogy az összes libe megjegyzés, illetve az árnyékjelentéstevőkkel való közös munka rendkívül fontos a végleges anyag kialakításához. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Rendkívül érdekes ez a szakbizottságunk számára. Tisztelt kollégák, 8 órakor kezdődik a szavazás, és látom, hogy még nagyon sok uh, libe tag érkezett meg, de vannak, akik már itt vannak. Lehet, hogy velük is elkezdhetnénk, de hát azt hiszem, hogy ez mégsem lenne ildomos, úgyhogy 8 óráig egy rövid szünetet tartunk. Tudom, tudom, elnézést kérek, Gőzek asszony, de hát nyolcra volt kérve a szavazás. Ez azt jelenti, hogy még tíz percet várakozunk. Beleegyeznek ebbe? I can confirm that we cannot go ahead until 8 o'clock.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 Tak, ale to yy, e, Kuba, co z tego?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 Tisztelt kollégák, mindenkit arra kérünk, hogy foglaljon helyet. Először is szeretném megkérdezni, hogy mindenkinek itt van-e a szavazókártyája. Amennyiben nincs, kérem jelezzék, mert lassan hozzáfogunk a szavazáshoz. Tehát akinek nincs itt a szavazókártyája, ezt tisztelettel kérem, hogy ezt jelezze. Rendben, akkor ezzel úgy gondolom, hogy mindenkinek itt van a szavazókártyája. Még egy-két másodpercet adok, hogy mindenki elhelyezkedhessen kényelmesen a szavazáshoz. Tisztelt kollégák, tudom, hogy későre járt, próbáljunk meg gyorsan végére járni ennek a szavazásnak. Lássunk is hozzá. A négyes napi rendi pont az első, ez pedig az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti a diplomata útlevéllel rendelkező személyek rövid távú tartózkodására jogosító vízumok aluli mentességről szóló megállapodás, Bodil Valéról jelentéstevő, nem volt módosító, úgyhogy nem tudom, hogy a jelentéstevő kire szólt, nem, akkor szavazhatunk egyből, mm, elektronikus formában meg is nyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk, 45-2 arányban egy tartózkodással. Tisztelt kollégák, lépjünk is tovább a következő szavazásra. Which is the fight against corruption ami a korrupció elleni küzdelem és a krím jelentésének nyomon követése. Laura Ferrara jelentéstevő szeretném kollégákat tájékoztatni, hogy van egy technikai hiba a végső szavazólistán. Ez a 37-es és 38-as módosítóra vonatkoznak ez nincs benne a kompromisszumba, a kettes kompromisszumba, és külön fogunk róla szavazni. Mielőtt a szavazásra rátérnénk, a jelentéstevőnek megadom a szót, amennyiben szót kér, nem. Rendben, akkor kezdjünk is hozzá a szavazáshoz. Tisztelt kollégák! 14-es módosítóra megnyitom a szavazást. So colleagues on that, the have one... A szocialistáknak egyel több szavazatuk van, egyel többet adtak le. Szépen asszony, kérem rendezze soraikat. Okay, how did that happen? Tehát 15-en vagyunk, mondja szippel asszony. Lezárom a szavazást, most a szocialisták száma, szavazatszáma is rendben van, elfogadtuk. 15-ösről megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 17-es, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 20 megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 22-es, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 23-asról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 24-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 26-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 34-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Elutasítottuk, javítja magát az elnök. 40-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 41-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtok. 43-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 46-os, megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 48-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 49-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 50-es, megnyitom. Lezárom elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 58-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 59-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 63 os megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 64-es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kompromiss, ötös kompromisszum egyes rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 37-es módosító, megnyitom a szavazást. 37-es, megnyitom a szavazást. Amendment 37, the vote is open. 37-esről még mindig megnyitom. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 38-as. Megnyitom a szavazást. Emlékeznek, mit mondtam az elején? Hogy a 38-ast külön vesszük, figyelt, Cipelasszony, köszönöm. Tehát még mindig nyitva van a szavazás a 38-asról. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 46-os, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 110-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 111-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kicsit gyorsítok, mert nagyon hosszú a szavazás. Hogyha azt akarják, hogy lassítsak, akkor szóljanak. Mrs. Sargentini would not like me to slow down, so I'll keep... Sargentini asszony azt akarja, hogy tartsuk a tempót, úgyhogy a hatos kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 108-as első része, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 108-as második részéről nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 107-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 7-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 57-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 121-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 124-esről megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. 8-as kompromisszum első része, Megítom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 132-es, 133-asról nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 134-esről nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 135-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 138-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 139-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 140-esről megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 141-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum első részéről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 10 per 2-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 145-ösről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 151-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 152-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum, megnyitom a szaladást. Lezárom. Elfogadtuk. 161-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 163-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 166, megnyitom a szavazást. Lezárom. 167-es, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. 168-as, megnyitom a szavazást, zárom. Elfogadtuk, 169-es, megnyitom a szavazást, lezárom. Carried. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 173-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es megnyitom. 14-es kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. 179-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 180, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 181-es megnyitom. Lezárom elfogadtuk. 15-ös kompromisszum első rész megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15 per 2, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Elzárom. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum megnyitom a szavazást. Elzárom. Elfogadtuk. 188-as, megnyitom a szavazást. Elzárom. Elutasítottuk. 189-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 190-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 191-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 193-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 194-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 196-os. Megnyitom. Lezárom elutasítottuk, 197-es megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, 198-as megnyitom, lezárom, elutasítottuk, 199-es megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 200-as, megnyitom a szavazást. Closed. Rejected. Elutasítottuk, most pedig a preambulum bekezdések, egyes módosító, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító hivatkozások között megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk, hármas. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, négyes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös. Megnyitom a szavazást. Ötös módosító, megnyitom a szavazást. A 6-tól 13-asig blokkban, hogyha megengedik, 5-től 13-asig, hogyha lehet, 5-től 13-asig, hogyha mindenki egyetért vele, nem. Ötös, megnyitom a szavazást. Ötösről megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. És nem akartak blokkban szavazni. Tízes, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es. Megnyitom a szavazást. Azt hiszem, az emberek ezért jönnek be, hogy erről szavazzunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as. Megnyitom a szavazást. Kinga, neked is kell szavaznod még erről kell. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. 47-en szavaztak, mellette 8-an tartózkodtak. Az emberek fáradnak, ezért tartózkodnak? Jó, akkor gyorsítsunk fel, sajnálom, de nagyon sok a vélemény, és ezeken át kell mennünk. Próbáljuk meg minél gyorsabban, és nem tudunk egyébként blogban szavazni. Nem, Engel úr, nem tudjuk eltörölni a kokobút. Nem tudunk blokkban szavazni, mert nagyon vegyes a csomag, úgyhogy át kell haladnunk ezeken. Kettes deve, megnyitom a szavazást. Sorry? Sorry. Yeah, paragraph two, Kettes bekezdés, deve. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes, deve. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös, deve. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos, deve megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 8-as bekezdésbe teve, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 9-es bekezdés deve, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes bekezdés. Deve, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 13-as, deve, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es, deve, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kont, ötös bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes kont. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas kont. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 12 kont. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 19-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 20-as. A 19-est elfogadtuk, a 20-as következik, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 24-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 28-as. Megnyitom a szavazást. 28-as. Kont. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 29-es bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Most kezd, következnek a preambul megkezdések B. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. D. Preambulum bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. és a záró szavazás. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. And the vote is... És a szavazást lezárom. Elfogadtuk 48-3 arányban 5 tartózkodás mellett. Gratulálok eh, Laura Ferrárának, az előadónak. Köszönöm szépen! Tisztelt kollégák, most következik az utolsó anyag, amelyről szavazunk. Köszönöm mindenkinek a türelmét. Yes, please, The rapporteur wants to take the floor. So colleagues, um, we'll... Tisztelt kollégák, akkor térjünk át az utolsó szavazásra, ami hosszú. Köszönöm mindenkinek a fegyelmét, a türelmét. Megint csak tisztelt kollégák, köszönöm a néppártnak is. A demokráciával és a jogállamisággal, valamint az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozása ezen anyag témája. Sophie Intfeld az előadó, és még mielőtt áttérnénk a szavazásra, kérdezem az előadót, hogy szeretne hozzászólni. Csak köszönetet szeretnék mondani, elnök úr, az összes árnyék jelentéstevőnek, mindenkinek, aki benyújtott módosító indítványt az afko van a társelőadónak, mindenkinek, aki részt vett eh, ebben a munkában. Azt hiszem, hogy nagyon pozitív és konstruktív volt ez a folyamat. Nagyon örülök annak, hogy hogyan zajlott ez a folyamat, és minden bizonyal a szavazás eredménye is kielégítő lesz. Köszönöm szépen, Szofi. Ezen bevezető után pedig akkor áttérhetünk a szavazásra. Azt hiszem, hogy 200 pont, úgyhogy talán egy órát vesz az igénybe, de ha segítenek, akkor gyors lesz. Egy gyors megjegyzésem volna. Ha mindenki csendben marad, akkor gyorsan le tudjuk ezt bonyolítani. A 651-est visszavonták, ezt Holmeyer asszony most jelezte, és kezdjük is. 16-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 268. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 270-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 17-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 283-as, két részben, első részről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 284-es, megnyitom a szavazást. Nem, elnézést, mondja az elnök. Elnézést kérek, erről nem szavazunk. Elnézést kérek, ez egy szóbeli módosító Spinelli a részéről. Elnézést kérek, lassan kezdek fáradni. Meg kell kérdezzem, hogy valaki ellenzi ezt a szóbeli módosítót. Senki, úgyhogy akkor szavazunk. 284, megnyitom a szavazást. Elnézést, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 288-as, megnyitom a szavazást. A 288-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. Most már működik. Mindenki szavazott a 288-ról? Akkor lezárom a szavazást, elutasítva. Kettő megnyitom a szavazást. akkor mégsem. A 289-ről ismételjük meg, vagy nem? Mégsem. Még mindig nyitva a szavazás, most zárom le. Elutasítva. 290 szóbeli módosító, erről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Azt hiszem, hogy a szavazógépek is fáradnak. 18-as kompromisszum, első rész. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 295-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 296. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 19-es kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 19 a kompromisszum, megnyitom a szást, lezárom, elfogadtuk. 3.11-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 20-as kompromisszumról megnyitom a szavazást. Bezárom. Elfogadtuk. 321-es. Elnézést a 20-as kompromisszum. Elnézést, mondja az elnök. 321-es módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 322-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 3, 23-as, 24-es azonosak. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 3, 27 es Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 328-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 329-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 21-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 340-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 341-42 azonosak, megnyitom ezekről a szavazást. Lezárom elutasítva. 346-osról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. es kompromisszum első része, megnyitom erről a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 370-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 23-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 399-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 400-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 402-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következnek a hivatkozások. Blogban 23 31-ig, 36, 43, 45, 48, 52, 54-58 és a 65-ösről. Megnyitom a szavazást, nem is tudom, miért olvastam így fel, fáradok. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hivatkozások a kettes, a négyes és az ötös módosítóra vonatkoznak. A négyesről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Nyolcas, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 9-es, megnyitom a szavazást. Lezárom Utasítva tízes, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes. Tizenegyes, mondja az elnök, megnyitom a szavazást. Tizenegyesről szavazunk? A 11-esről még mindig nyitva a szavazás. Lezárom. Elutasítva. 12-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 14-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 15-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 16-os, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 17-es, megnyitom a szavazást. Bezárom. Elutasítva. 18-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 19-es, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva 20-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 21-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 22-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 32, 33, 34, 35 azonos, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 37-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 38-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 39-es, 40-es egyforma, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 42-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 46-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 47-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 53-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 59-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 60, 61, 62, 63 azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 64-es, Elnézést mondja az elnök, 66-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 67-es, 68-as egyforma, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 69-es, megnyitom, illetve nem, A 69-est visszavonták, 71-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 72-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 73-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 74-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 75-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Első kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 83-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második kompromisszum, megnyitom a szavazást. Close. Lezárom a szavazást, elfogadva. 88-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 89-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 90-es és 91-es módosító egyforma, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 96-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Minden rendben? Elfogadva. 97-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 105-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 106-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 118 os megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 133-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 139-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 141-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 147-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 148-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 149-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 161-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 173-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 174-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 175-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 176-os, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 177-178-as egyformák, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 179-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 180-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 183-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 184-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 185-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 186-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 187-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 188-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 189, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 199-es, 200-as, egyforma módosítok, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 202-es, 203-as egyforma módosítok, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 204-es, 205-ös, 206-os egyforma módosítok, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 209-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 207-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 210-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 211-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 208-as megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 221-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 222-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 223-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 224-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 225-ös megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 14-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 15-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 245-ös módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 250-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 252-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 253-as, 54-es, illetve nem javítja magát az elnök. Tehát 253-as, 254-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 255-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 256-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem, ezt nem lehet e-mailben elintézni. Elutasítottuk. Itt az alapjogokról van szó, és semmiképpen nem lehet e-mailben elintézni. Rendben, kollégák, következnek a mellékletek, részletes ajánlások. 404-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 3A kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 463-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Elnézést, mondja az elnök, a 464-esről szavazunk először, megnyitom a szavazást. A 464-es, még mindig nyitva van a lehetőség. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyre jobb. Nyolcas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Hallható a megkönnyebbülés a teremben, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 629-es és 630-as egyforma módosítok, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatszázharmincegyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 12-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 642-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 641-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 640-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 647-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 648-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 649-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 650-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A 651-est visszavonták, 652-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 653-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a 654-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A preambulum bekezdések következnek. we're, we're on the block vote of the citations and recital. Tehát a hivatkozások és preambulum bekezdések következnek blokkban. Olvasom. Olvasom fel a számokat. Block vote. The vote is open. Megnyitom a szavazást a blokk szavazásról. Okay, yeah, but I just want to know what my group's doing first. Okay, that's fine. We have Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 408-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 409-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 411-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 413. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 414. Megnyitom. Elzárom. Elfogadtuk. 415. Megnyitom. Bezárom. Elutasítottuk. 420-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 421-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 422-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 423-as megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 421, 425, 426 azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 427, 428 azonos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 429. Bocsánat, ez is benne volt az előző blokkban. 430, 431, 433, ezek azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 434-es és 435-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ismét 434-es, 435-ös azonos. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Rendben. 436 és 437-es azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 440-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. 4.40-es következik, tehát még egyszer, 4.40-esről megnyitom a szavazást. Ezt mondtam, a 4.40-es mondtam. Dead 4.40. The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. 4.41, megnyitom a szavazást. 441-es, mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 442, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 443, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 444, megnyitom Lezárom. Elutasítottuk. 445, megnyitom a szavazást. Már mindjárt vége. Lezárom. Elutasítottuk 446. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 447-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 448-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 449-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 454-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Az AFKO vélemény, AFKO 4-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. kafkó 9-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. kafkó 10-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Afkó 13-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor 14-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Afkó 18-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Végszavazás következik, név szerinti szavazás. A név szerinti szavazást megnyitom. Mindenki szavazott. Remélem ezután a hosszú szavazat után lezárom a szavazást. Elfogadtuk 41-11 arányban, kettő tartózkodással. And, uh, Gratulálunk a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, a hosszú szavazás során a türelmüket. Köszönöm, jó éjszakát. Mr. Chairman. And the end of the meeting, if there is no any... Ezzel lezárom az ülést. Mr. Chairman. Hello. Hello. Mr. Chairman, I would, ich möchte ein Elnök úr, szeretnék egy kisebbségi szavazatot bejelenteni. There is, yeah, there is one written opinion under Rule 56. Igen, az 56-os szabály értelmében van egy írásban benyújtott vélemény. Yeah?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 do e, łamania traktatów. Ezzel a jelentéssel kapcsolatban az a véleményünk, hogy ez e, megnyitja az utat az európai szerződések megszegése előtt. Itt e, tulajdonképpen olyan hatáskörbe vezünk, amely a tanácsé. Elnök, rendben, I a kollégák azt kérdezik, a 56-os cikkre hivatkoztam, ha még hallgatnak, az 56-os cikk értelmében a képviselőknek jogában áll az, hogy 200 szónál rövidebb kisebbségi véleményt, jelentést nyújtsanak be, ez teljességgel lehetséges Két eh, kolléga jelentette, jelezte, hogy eh, ezt készülnek megtenni. Egy ilyen véleményt természetesen elkészíthetnek, amennyiben ez szándékukban áll, és ha nincs eh, egyéb, akkor kérem, hogy akkor az ülést berekeztem. Rendben, igen, az említett cikk alapján ehhez joguk van, és ha nincsenek egyebek, akkor most az ülést berekeztem. such a difference when you